Buonasera, bonsoir. Jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim, több nyelven is, ha gondolják. Eh, Alor! Buonasera, bonsoir, guten abend. Jó napot, jó estét! Tehát komolyabbra fordítva a szót, üdvözlünk mindenkit mai ülésünkön. Reméljük a magyar tolmácsolás kiválóan követhető a hetes csatornán. Ha minden igaz, mindenkinek kapta a napirend tervezetet, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor a napirend tervezet szerint fogunk eljárni. Brock úr szerette volna, kérte tőlünk, hogy az ő jelentését, amely holnap került volna sorra, felvezethesse. Ezt megadtuk volna neki ezt a lehetőséget, ha itt lett volna Brock úr, de nem látom őt, pedig hát az ő jelenléte fölött nehéz átsiklani, ezért ha nincs itt Brokur, akkor továbbodunk a négyes napirendi pontra Tyne asszony Európola kapcsolatos jelentésére. Emlékeztetném önöket, kedves kollégák, hogy a LIBE holnap után egy intézményközi ülést szervez a program eh, rész eh, végrehajtásáról. Szerintem ez nagyon fontos esemény. Sajnálatos módon nem tudok rajta részt venni, mert a szakbizottságunk nevében Londonban leszek, de remélem, hogy a kollégák közül minél többen részt vesznek majd ezen az ülésen, legalábbis akinek a sűrű programja ezt engedi. Nyilván önök is tudják, hogy a Stockholmi program az 51-es házszabály szerint a Stockholmi program témájában mi is társ bizottság vagyunk, tehát illetékes társbizottság, ami feladatunk is, hogy a stokholmi program végrehajtását árgus szemmel kövessük. Nagyon fontos tudni, hogy az utánunk következő parlament képviselőinek milyen üzenetet adunk át ezzel kapcsolatban. Ezért mondom, hogy nagyon érdekes lesz ez az ülés, főként mivel társ bizottságként és társ előadókkal tudunk eh, részt venni. Közben látom, hogy megjelent Brock úr, megtisztelt minket jelenlétével végül mégis. Nagyra becsült el már, akit külön üdvözlök. Brock úr helyet foglal, felteszi a fejhallgatóját, hogy tudja követni az elnök mondani valóját. Tehát, kedves Brock úr, éppen arról Beszéltem, hogy mégsem önnel kezdjük, mert nem volt jelen. És már majdnem rátértünk a Time jelentésre, amikor éppen eh, megjelent, mégis tehát visszaugrunk egyet, vagy előre, ha úgy tetszik, és eh, mégiscsak Time asszony elé kerül a sorban. Tehát örvendetes tény itt van körünkben brokúr, hogyha kívánja, akkor továbbra is azt szeretné, akkor öné a kezdő szó. Az előzetes politikai tervezés és hosszú távú trendek a bővítés költségvetési hatásai hangzatos címet viselő vélemény előadójaként fogom önnek megadni a szót. Először úr az illetékes ennek a költségvetési szakbizottságban, a mi szakbizottságunknak véleményt kell nyilvánítani erről. Mi is tulajdonképpen a célja ennek? mindjárt megmondom, az, hogy az előzetes tervezési, hosszú távú tervezési politikát folytassuk. 2014-ben jár le az első szakasza ennek. Ez intézményközi, előretekintő tervezés, ami azt vizsgálja, hogy milyen kihívások várnak, nehézségek leselkednek ránk a jövőben, és erre hogyan tudunk legjobban intézményi szinten felkészülni. Ez egyébként még Jacques Delors idejéből datálódik, de nem akarom ellopni Brock szavát, mondani való ezért parancsoljon, megadom önnek a szót. Elnök úr, meg kell, hogy állapítsuk, hogy az Európai Unióban van egy hiányosság. Hiányzik a hosszú távú, meg, fenntartható és legalább félig objektív analitikus kapacitás képesség. Az Európai Unió az azért van, mert az Európai Unió rendkívüli mértékben arra koncentrál, hogy reagáljon és ne pedig előremutató stratégiát dolgozzon ki. Ez különösen akkor hiányzok, amikor azt nézzük meg, hogy mennyi stratégiai partnerségünk van, de nincs igazából stratégiai partnerünk. A jövőbeni jogokra is, jogtevékenységekre, politikai, szakpolitikai területekre is vonatkozik, és ezek a kapacitások tehát pótlandók. Ezt kell megcsinálni. Delor elnök perspektívikusan már jelezte, hogy különböző, eltérő intenzitással működtünk az elmúlt években, és ebből jövőre nézve sok minden vonatkoztatható nem volt természetesen lehetőség olyan intézményekkel, olyan intézményeknek, mint az Európai Parlamenteknek megfelelő lehetőséget adni arra, hogy ezekbe a jövőbeni stratégiákba bekapcsolódjon. Meg kell kapni ezt a lehetőséget hosszú távú gondolkodásra, hogy ebbe bekapcsolódhassunk. A kérdés az az, és azt nekünk teszik fel, hogy hogyan csinálják mindezt meg, hogyan állítsák fel. Mi legy, ne akademikus legyen, hanem ne teljesen új független ügynökség, hanem mondjuk az intézmények egymás közti összeállása, vagy legyen mégiscsak egyfajta külön megállapodás alapján egy olyan intézmény, amely ezt a fajta analitikus képességet biztosítja független formában. az intézmények pedig ne oly mértékben tudják befolyásolni a munkáját, hogy az az eredmények alapján is érezhető legyen. Nyilvánvalóan megfelelő struktúrát kell találni éppen ezért. Mint mondtam, ami fontos, hogy a rendszerek és az intézmények között semlegességet élvezzen, ez a, és egyfajta függetlenséget is ez, amit létrehozunk. Felmerül egy kérdés, hogy milyen közigazgatási adminisztratív együttműködésre van szükség. Nem tudom, hogy ha önálló egységeknek együtt kell működni, akkor abból mi lesz? ugye mindig az van, hogy jó-jó beszélgetünk egymással, de azért egységes tervezésig nem jutunk el. Éppen ezért az lenne szerintem az észszerű, hogyha valahová csatolnánk, én szerintem a bizottsághoz lenne érdemes, administratív formában, és persze lehet beszélni arról, hogy van-e másfajta megoldás. De az, hogy vannak bizonyos testületek, amelyeknél az intézményeket összességében képviseljük, a feladatok szétosztásában részt vesznek egy ilyen corporate boardban, vagy bárhogy is nevezzük, hogy ezt befolyásolhatják az intézmények, az nagyon fontos. Ennek a hivatalnak a vezetését egy ilyen testületnek kell tehát elvégeznie, nem a bizottságnak kell megmondani, hanem az intézmények egyfajta közös testülete kell, hogy legyen, a befolyásolási lehetőségről természetesen még beszélnünk kell, lehet szigorúnak venni, ha úgy akarjuk. A javaslat értelmében a bizottságnak utasítási joga nem lenne, csak javaslatételi joga, de hát ezt meg lehet majd nézni, hogy a parlament hogyan szeretné ezt de szerintem azért a hosszú távú tervezéshez lehetőséget kell biztosítani számunkra, és a parlamenti intézmény, mint olyan, a parlament igenis a, a munka eredményének, a felismeréseknek a felhasználására befolyást kell, hogy gyakorolhasson. Szeretném, ha a kollégák ezt az első javaslatot megnéznék, megoldási javaslatot, és vagy most egy beszélgetés keretében, vagy később alakítsuk úgy, hogy az mindenki számára elfogadható legyen. Az, az új intézménynek a státuszát tehát meg kell, hogy határozzuk, és ráadásul úgy, hogy annak nagyon jó költségvetési következményei is lehessenek és természetesen más intézmények számára is lehetőséget adjon arra, hogy részt vegyenek ebben a konstrukcióban. Köszönöm. Grazie, onorevole Vedo che c'è... Köszönjük szépen, Brock úr. Guerrero és Dafur kapnak szót. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években az Európai Unióban történtek, azt mutatják, hogy, hogy jövőre nézve szükség van az elemzési képességre, hiszen nagyon nagy kihívásokkal kell szembenéznünk. A gazdasági válság kitörése előtt, mielőtt az, az Európai Unió egészére ilyen hatalmas kiadásokkal lett volna, nem is voltunk tudatában ennek nem is volt elegendő információnk arra vonatkozóan, hogy hogyan is fog kinézni a világ, hogyha hirtelen romlik, megváltozik a gazdasági helyzet. Először is ugye egy kísérleti projektként kezelhetők ez, de most már át kellene térni az intézményesedés szakaszára. Annak érdekében, hogy a jövőbeli vagy a jövőre vonatkozó prognózisok valóban alá legyenek támasztva, valamennyi intézményt ebbe folyamatba be kell vonnunk, természetesen az Európai Parlamentnek is részt kell vennie ebben a munkában. És sőt, azt gondolom, hogy az Európai Parlament bír is azzal a képességgel, hogy hogy még több időt szálljon az elemzésekre, és így igen komoly mértékben hozzájárhatunk ezen jövőbeli előrejelzések kidolgozásában. Aztán, ami szinte nagyon fontos, az a semlegesség. Néha nehéz a semlegességet elérni, de van két szempont, amelyek véleményem szerint megteremthetik a semlegességet. Egyrészt az átláthatóság, másrészt pedig a pluralitás. szokásos munkamódszerek szerkezetének a kialakítása mindenképpen, hogy filembe kell, hogy vegye a pluralizmust, különböző módszerekkel kell tehát itt dolgoznunk, és átláthatóan kell működnünk, amikor a különböző kérdésfeltevésekkel foglalkozunk. Az elmúlt hónapokban azt is láthattuk, hogy az éves növekedési elemzések, jelentések milyen irányba mutatnak. Hiszen ez is egyfajta előrejelzés a jövőre nézve, és hát ezeket ugye politikailag támadják. A módszertan és a levont következmények miatt támadásoknak vannak kitéve ezek a jelentések. Hogyha négy intézmény négy európai intézmény együttműködik, és így a külső és belső pluralizmus is megteremtődik, akkor ezzel együtt a semlegességet is biztosítani tudjuk. Másfelől pedig nyitottnak is kell lennünk, és a költségvetésről szóló jelentésben erre ki is tér a szerző. Egyet is értek el tekintetben Brakó úrral. Mi, mindenképpen szakértőkre, és az Európai Unión kívüli szakértőkre, tudósokra is hivatkoznunk kell, nem csak azt kell megnézni, hogy mi hogyan látjuk magunkat, hanem azt is, hogy mások Európán kívül hogyan látják az uniót, és így tudunk majd megfelelő megoldásokat találni a problémákra. Tehát azt is látnunk kell, hogy kifelé mit képviselünk, milyen képet nyújtunk mások számára. Brok úr ugye a külügyi szakbizottság elnöke is, de ugyanakkor ezen a területen kiváló szakember, és pontosan tudja, hogy mennyire fontos az, hogyha egy politikai eh, uniónak a nemzetközi szintéren érvényesülnie kell. Tehát röviden összefoglalva én eh, Brock úr véleményétől ezt várnám, és az ezzel kapcsolatos javaslatainkat, módosító indítványainkat természetesen majd közöljük vele, de úgy gondolom, hogy mindenképpen jó az, hogy a kísérleti projektről rátérünk most az intézményesülés re, és hogy most már az intézményi kapacitásokat is megpróbálják megteremteni az előrejelzések elemzésére, kidolgozására. Fontos tehát, hogy kifelé nyissunk, és, és amint mondtam, nagyon jó lenne, ha ezt a munkát különböző szempontokból közelítünk meg, nem egyetlen egy politikai uh, eh, irányvonalat követünk. Most pedig Duff úr kapja meg a szót. Igen. Szép jó napot mindenkinek. Én is üdvözlöm ezt a projektet, és úgy gondolom, hogy a bizottság méghozzá a Delor bizottság előrejelzési óta mondhatni romlás tapasztaltunk a bizottsági munkában, mármint a bizottságnak, mint agytrösznek a munkájában. És mindig is úgy gondoltam, hogy ez a bizottság klasszikus funkciónak egyike, hogy a saját funkcióját eh, stratégiai gondolkodóként látja el az európai intézmények számára, és úgy tűnik, hogy az elmúlt években ezt a fajta funkciót elveszítette a bizottság. És nem vagyok biztos abban, hogy, hogy az Európai Szakpolitikai Tanácsadó Iroda, a BEPA, amely úgy a, a az elnöki de működik együtt, tehát nem biztos abban, hogy igazán hozzájárul a munkához a BEPA, de hát a bizottságon kívül biztos, hogy nem hagy túl sok nyomot ez a grémium, mindenképpen javítani lehetne a megközelítésünken a tudományos elméleti elemzésekhez, hogyha megnézzük az unió helyét, irányát a világban és annak a tudományos elemzését, a forgatókönyvek kialakítása során, hiszen ilyen forgatókönyveket már ki kellett volna dolgozni, kellett volna egy olyan forgatókönyvet is kialakítani, amely egy euróválságot is már előre jelez, sokkal felkészültebbek lettünk volna, és sokkal gyorsabban tudtunk volna reagálni és az eseményekre, ha létezett volna egy ilyen forgatókönyv. Vagy, vagy ha más hasonló forgatókönyvek birtokában lettünk volna. Biztosítanunk kell azt, hogy nem egy túl nagy, túl pompázatos, magán túlnövő képződményt hozunk létre, amely túlságosan elnyomná a brüsszeli ajtrösztök hozzájárulását. Hiszen rengeteg első osztályú kiváló ilyen agytrözt működik a, a teljes politikai palettán, és biztosítanunk kell azt, hogy, hogy bármit is hozunk létre, az együttműködik, illetve kiegészíti ezen e, a atrosztök munkáját. Ezek hálózatához kell tehát hozzájárulni, nem pedig e, őket kell helyettesíteni ennek az új grémiumnak. Tehát ez is fontos része ennek az egyenletnek. Tehát nagyon sok ilyen ajtrözt részben az Európai Unió költségvetéséből is finanszírozza magát, de ettől eltekintve eh, valóban várom a konkrét javaslatokat, a, amelyeken majd dolgozhatunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Duff úr, Söpflén úr kapja meg a szót. Thank you, Chair. Um, very interesting proposal, and I have a number of questions. Köszönöm, elnök úr, nagyon érdekes javaslat, és több kérdésem is. And other people's clarification. First of all, először is, focus of this body. Először is ez a testület elsősorban gazdasági vagy politikai vagy szociális jellegű lenne. Mire gondolok? A társadalmi változások eh, elképesztően gyorsan zajlanak, eh, az eh, államok közötti hatalmi egyensúly is gyorsan változóban van. Ezért kérdezem másodszorban, ez a testület hatásköre elsősorban az Európai Uniós kérdésekre vagy Európára vagy Európa a világban, globális kontextusban kitekintéssel is bírna. Hiszen ez közhelyesnek tűnhet, de Európa csak egyike a sok szereplőnek a világpolitika színpadán, és a többi szereplőnek nem igazán tetszik, hogy Európa továbbra is ragaszkodik a fő szerephez. Harmadsorban ez a testület a külszolgálattal milyen kapcsolatban lenne, illetve a külkapcsolatainkkal, keleti partnerség, mediterráneum és így tovább. Negyed sorban hogyan viszonyulna az állampolgárokhoz, médiához, a civil társadalomhoz, ez a testület és végül, de nem utolsó sorban, elsősorban szakértőkből, vagy szakértőkből és politikusokból állna, pontosan mi lenne az összetétele ez egy kis elit testület lenne, vagy egy nagyobb. Ez is érdekelne, köszönöm. Grazie. Sì, sembra anche a me che... Köszönjük Söpfin úr kérdéseit. Én is úgy vélem, hogy egy szakpolitikai tervező testület, intézményközi testület mellett jó néhány érv felhozható, de persze ez ennek egyik előfeltétele, hogy a parlament is megfelelő szerepet kapjon ebben. Az egyik kérésem vagy kérdésem Brok úrhoz, aki éppen telefonás, úgy tűnik, hogy nem figyel rám, Brok úr. Pregerei. <laughs> Az elnök egyelőre mikrofon nélkül sajnálatos módon. Köszönjük, képviselőasszony. Tehát, ahogy eh, Arról van szó, eh, ugye arról van szó, hogy a külügyi szakbizottság törökországi utazását eh, elindítsuk-e vagy sem, és arra a döntésre jutottunk, hogy nem megyünk. A múlt héten a török hatóságok jelezték, hogy nem képes, nem hajlandók, nem készek arra, hogy parlamenti delegációnkat, vagy akár engem, mint a delegáció képviselőjét fogadjon, úgyhogy nem lehet megértést mutatni ez iránt. Egy szabad parlamentnek szabadon kellett volna az a határozatát erre vonatkozóan meghoznia, és ezért, mint mondtam, tehát úgy döntöttünk, hogy nem utazunk. Visszatérve a kérdésre, az, a témánkra, amiről itt szó van. Köszönöm szépen, hogy sokan hozzátoltak, megpróbáltam azért figyelni, és köszönöm az utalásokat is, amelyeket megfogalmaztak. Valóban helyes, hogy fenntarthatóvá legyen, fenntarthatóságot hozzon ez a megoldás, ahogy Andrew Duff mondta, Ehhez persze majd eh, lesznek eh, problémák is, eh, hogy kire bízzuk a tervezést, milyen öm, öm, műhelyek lesznek, akiknek a munkájára támogatunk, támogat, támaszkodhatunk kinek adják majd a tanulmányok megbízásait. Ez ne csak egyetlen egy testület döntése legyen. Tehát mi magunk is hadd fordulhassunk bizonyos tudományos műhelyekhez, ezt a fajta mozgást érintetlenül meg kell hagyni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hosszú távon a legfontosabb szakpolitikai területeken lehetőségeket nyissunk, például a különböző témák összekapcsolódására is. Nem szabad, hogy különálló és elszigetelt kutatások körre kerüljön majd sor. A semlegességgel kapcsolatban. A munka természetesen, a munka eredménye soha nem semleges, mindig csak az intézmény semlegességéről beszélhetünk. De a kutatás eredménye az nyilvánvalóan olyan kell, hogy legyen, ami egyfajta véleményt is megfogalmaz, mert ha nincs vélemény benne, akkor az nem sokat segít. Jó lenne, hogyha ezeket a félreértéseket, mert néha van-e körül félreértés, ezeket tisztáznánk. Ha magas szintű értelmiségi kutatás, illetve munkát követően olyan véleményt szeretnénk kapni, amely a politikai munkánkhoz segítséget nyújthat, és a napi politikában is segít minket, akkor az nyilvánvalóan nem lehet semleges, de ezt meg kell, hogy majd tárgyaljuk, hogy hogyan, milyen formában lehet a testületeket összehozni, a testületeknek a, se, a semlegességét hogyan lehet biztosítani. Nyilvánvalóan nem az akkor fogja ezt egyedül meghatározni, de azért nagyon örülök annak, örülnék annak, hogyha jeleznék, hogy milyen elképzeléseik vannak. Hernández kollega is mondta az, a szellemi műhelyekkel kapcsolatban, nekünk is fontos, hogy mi magunkhoz vonzuk ezeket a műhelyeket. Nem szabad, hogy önmagunkba fordulva kiszáradjon és kimerüljön egy ilyen műhely, amelyel együttműködünk. Nem, nem, újra meg újra be kell vonni másokat is. Úgyhogy jó ötletnek tartom, amit mondott a kollega, és úgy gondolom, hogy rendkívüli nyitottsággal kell tudnunk dolgozni. Ez nem olyan munka, amire azt mondjuk, hogy jó, akkor most van egy nagy tudományos kutatás, és ezzel igazoljuk azt, amit mi politikailag szeretnénk mondani. Nem. A politikai elképzeléseinktől teljesen függetlenül kell, hogy ez a munka folyjon, és mi a politikai elképzeléseinket e kutató munka eredményeihez kell, hogy viszonyítsuk és mérjük. Persze a politikusok ezt mindig nehezen viselik el, nehezen viselik el, pláne azt, hogyha ellent mondanak nekik, de úgy kell tudnunk majd megkonstruálni ezt a munkát és ezt az intézményt, hogy a kutatómunka eredménye valóban iránymutató lehessen. És jogunk kell, hogy legyen arra, hogy intellektuális értelemben teljesen független munka folyjon úgy gondolom, hogy ezt a koncepcióba is be kell venni. Nehogy aztán majd valamilyen bizottsági elnök, a, tehát az EU bizottság elnöke megsértődjön, hogy jaj, neki most ez nem felel meg, ami a munka eredménye. Nem, elvileg tehát az eredmény nyitottságát kell tudni biztosítani. Köszönöm. E, allora, onorevole ci deve però di... Köszönjük. Köszönjük Brock úrnak Kérdésem, hogy mi, milyen menetrendet várhatunk az írásos véleményt mikorra várhatjuk, hiszen elég szigorú határidőink vannak. A Költségvetési Bizottságnak is meg kell még ezt kapnia majd Brock úr, ne felejtsük el, tehát mi véleményezünk egy jelentést, ehhez meg kell szavaznunk a saját véleményünket július 9-ig. Präsident, ich würde Ihnen... Elnök úr, én azt javasolnám, hogy a kollégák a következő két napban kapjanak időt arra, hogy közöljék velem a kívánságaikat írásba, és akkor így a hét végére elkészülne a szöveg. Hát nem olyan rengeteg munkát jelent, ezt nem akarom itt egy túl nagy jelentést készíteni, másfél oldal, bőven elég lesz, és tényleg abból kiindulva, hogy ki mit gondol, mit lehetne jobban, másképpen csinálni, ebből kiindulva, hogy gondolom, hogy szerdáig lehetne módosítványokat benyújtani, és akkor utána péntekre elkészül ez. Elég ez így? Jó lesz? De azért a kollégák álláspontját is szívesen meghallgatnám. Allora avete ascoltato la proposta del collega Brock. Eh, io... Rendben, köszönjük. 9-éről beszéltünk, tehát hogy akkor szavazunk. Kérem akkor, hogy mindenki kérje el időben a, a módosító indítványait, a, ezek benyújtásának határidejét 26-ában állapítom meg, júni 26-ában. Köszönjük, ennyi volt a brok jelentés, mi lesz a következő? Nézzük csak, nézzük csak. Ja igen, a Tyne jelentés, Alexandra Tyne kollégina jelentése. Kedves kollégák! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Az elnök úr sajnos elvette a mikrofont a képviselőasszonytól. Tisztelt kollégák! A Lisszabonai szerződés Lisszaboni szerződés ugye az Európa jogi keretének megújítását teszi szükségesé, és a bizottság 2013 márciusában végre ennek megfelelő javaslatot dolgozott ki, és a javaslat azt irányozza elő, hogy az Európol egyesüljön az Európai eh, Rendőrakadémiával, a CEPOL-lal. De úgy tűnik, hogy az illetékes LIBE szakbizottságban a többség ellenzi e két ügynökség egyesítését. Az AFKO Bizottságban azonban az a feladatunk, hogy egy olyan véleményt dolgozzunk ki, amely az Európol tevékenységének parlamenti ellenőrzésével foglalkozik. A bizottság először is azt javasolja, hogy az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket értesítsék, kapjanak éves tevékenységi jelentést, általános helyzetjelentéseket, elemzéseket, tehát itt különböző dokumentumokat kell eljutni a parlamenteknek az európai részéről, ezen kívül pedig az Európai Parlamentnek és a nemzeti tagállamoknak a több éves stratégiai Európol munkaprogram elfogadása előtt értesíteni kell, és a nemzeti parlamentekkel és az Európai Parlamenttel az Európol igazgatói és vezetői egy közös interparlamentális találkozón is kell, hogy tisztázzák az aktuális kérdéseket. Az első kérdésem az lenne ugye, hogy a nemzeti parlamentekkel a meghallgatás milyen formában, milyen keretek között kellene, hogy megvalósuljon. Ugye itt rendszeres, mondjuk éves interparlamentáris konferenciát kellene bevezetnünk a parlamenti kontroll biztosítása céljából. Én ezt támogatnám, érdekelne a kollégák véleménye ezzel kapcsolatban. Aztán amellett, hogy az Európai Parlament ugye költségvetési ügynökségként, költségvetési intézményként a különböző ügynökségeket ellenőrzi, emellett az igazgató, az igazgató helyettesek eh, kinevezése során is együtt kellene, hogy működjön, és az Európa Parlamentet eh, azonban ennél tovább nem kellene bevonni, tehát magába az igazgató kijelölésébe, csak a meghallgatásba. Az parlamenti kontroll szempontjából fontos az is, hogy a konzultációk során részt vehessenek az Európa Parlamenti képviselők, ezzel kapcsolatos érdekelne a képviselők véleménye. Aztán a nemzeti parlamentek és a nemzeti rendőrségi hatóságoknak ugye eddig is komoly ellenőrzési illetékesége körük volt, és most a kérdés, hogy az Európai Parlament például a tevékenységek között a prioritások kijelölése során is e, részt vehessen, vagy pedig e, a különböző érintett hatóságoknál akár a, a, a, parlamenti kontroll azt is jelentse, hogy át lehet vizsgálni a helyiségeket, a helyszín ellenőrzéseket lehessen végezni. Aztán fontos a határon átnyúló együttműködés is, ez eddig jól működik, de van egy nagyon fontos elem, amely eddig hiányzott, ez pedig az érintettek jogi képviseletének biztosítása, hiszen vannak ugyan olyan ügyvédi szervezetek, hálózatok, amelyek határokon átnyúló tevékenységet is folytatnak, de abban a pillanatban, amikor a rendőri együttműködés nem ebben a formában valósul meg, Igaz ugyan, hogy a bűnöldöző hatóságok egyre inkább együttműködnek, de ez nem biztosítja azt, vagy nem jár párhuzamosan kéz a kézben az ügyvédek ugyanilyen típusú együttműködésében, éppen ezért nagyon fontos uniós szinten a parlamenti ellenőrzés, és éppen ezért én szeretnék további ellenőrzési kontrolllehetőségeket biztosítani az Európai Parlamentnek és, és a nemzeti parlamenteknek is és most szívesen meghallgatnám ezzel kapcsolatban a kollégák véleményét. Ecco, eh, sì, prima di dare la parola all'onorevole Gurmai, che da... Köszönjük. Ricordo... Köszönjük, Gurmai asszonynak fogom megadni a szót. Mindjárt. Annyit azonban még elmondanék előtte, hogy június 25-e a szubszidiaritási teszt, időpontja, illetve határideje. A Bundesrattól is kaptunk egyébként egy véleményt. Az Európai Ombudsmantól is. Köszönöm, Gurmai asszony, a szó. For our group, uh, Sylvie Guillaume uh, couldn't uh, be... Köszönöm Unfortunately, she asked me to... Az előadó sajnos nem tudott jönni, de azt kért, hogy a munkával kapcsolatban mondjam el nevében is a véleményeket. Először is súlyosan eh, súlyos kétségei vannak, ahogy a bizottság javaslata véleménye szerint nem, túl, nem szerencsés, hogyha összeolvasztják a két intézményt. A függetlenség fenntartása kell, hogy legyen a prioritás. A dokumentumért felelős szakbizottság, a LIBE egyértelmű többséggel ellenezte az összeolvadást. A belügyi tanács június 26-án és 7-én ülésezett, és ugyanezt a fajta megközelítést erősítette meg. A tagállamok többsége révén. Mindkét, a SZEPOL és az Európol igazgató tanácsának vagy vezető testületeinek véleménye szerint is egyértelműen ellenezendő egy ilyen összeolvasztás, hiszen nincsen többletértéke. Hangsúlyozták az tanácsok azt is, hogy kockázatokat is viselne és hordozna magával az összeolvadás az Európai Bizottságnak egy új jogalkotási javaslatot kellene benyújtani a, a CEPOR-ra vonatkozóan a, a legutolsó tanácsülésre, vagy hogyha erre nem kerülhet az idő rövidsége miatt sor, akkor a parlamentnek és a tanácsnak lehetővé kell tenni azt, hogy két külön szövegen dolgozzon, a bizottság párhuzamos technikai támogatásával együtt. Végül pedig azok az érvek, amelyeket az EU bizottság terjesztett elő a költség csökkentés volt az egyik, ez viszonylag gyenge érv. Nem beszélve arról sem, hogy az Európol jogalapja nem tartalmaz semmilyen olyan rendelkezést, amely képzésre vonatkozna. Guillaume asszonynak kétségei vannak arra vonatkozóan, hogy az Európol egyáltalán fel tudná, magába tudná fogni a szepolt. Köszönöm. Chairman, you said that there was a elnök úr jelezte, hogy az ombudsman is készített egy jelentést erről. Én nem kaptam meg. Ez előfordulhat, vagy az én hibám, tehát én nem figyeltem valamire. Tratta della protezione dei dati e eh, il suo Köszönöm. Az európai adatvédelmi biztos Ez volt az EDPS, amire utaltunk. Ez az információ most már elérhető. Május 31-én kapta meg ezt a parlament, ezzel a referenciával. Én magam nem olvastam, de rajta van az adatvédelmi biztos pecsétje, úgy tetszik. Erről lett volna szó, tehát European Data Protection Supervisor. Ezt a feliratot kell keresni. Igen, valaki még szót kért? Nem. Bronz úr, parancsoljon. Bronz úr, igen, önről nem felejtkeztünk meg. Köszönöm. Elnök úr, a szervezet nemzetközi, komoly szervezet nemzetközi bűnözés eh, Európa számára komoly veszélyt jelent, és komoly fejfájást. Nemzetközi együttműködéssel lehet csak választ találni erre a problémára. Az együttműködés azonban azt jelenti, hogy egyenlő partnerekként működünk együtt, nem egy supranacionális szervezetnek alárendelve. Az Európol jelenlegi felépítése alapján a tagállamok jelentenek az Európolnak, az Európol majd eldönti, hogy mennyi információt küld vissza a tagállamok irányába. A rendelet azt kell, hogy biztosítsa, hogy az Európai Parlament felügyeletet gyakorolhat az Európol felett, ugyanakkor csak jelentések szituációs beszámolók formájában kapnának a tagállamok információt, az Európai Parlament pedig költségvetési felügyeletet gyakorolna csak a kényes vagy érzékeny adatok is említésre kerülnek, amelyek titkosítottak lesznek, és csak szigorúan szükséges alapon, ezt idéztem, kerül feldolgozásra. Az Európai Unió politikai osztálya és a tagállami politikusok eh, egyszerűen nem hajlandóak arra, eh, hogy a Commission of Serious Crimes és a, a személyes adatok között milyen eh, összefüggés van, pedig van. Nem csak az EU-ra gondolok itt, az a brit rendőrségnél is gyakran előfordul, hogy bizonyos lakossági csoportok és az emberkereskedelem között összefüggés van. Erre nem hajlandóak felismerni, hogy azt, hogy a kábítószerkereskedelem is bizonyos fajta társadalmi csoportok kezében van. Így tehát tőlük, a brit rendőröktől hogyan kaphatna teljes információt az Európol? A nemzetközi bűnözők nem foglalkoznak azzal, hogy hol ér véget az Európai Unió belső piacának a határa. A nemzetközi együttműködés szerintem csak rosszabb lesz, nem jobb, hogyha az Európai Unió kezébe veszi a szervezet bűnözéssel kapcsolatos információ áramlását. Nem. Globális bűnözés ellen globális rendőri fellépés szükségeltetik, ehhez azonban a tagállamok közötti e, megállapodások alapján vezet az út, méghozzá globális szinten. Köszönöm. Benny. see, eh... Rendben, köszönjük. Bronszúr. úr. Tájn asszony szeretne az elhangzottakra esetleg reagálni zárásképpen? Ja, de ez is nicht so Igen, hát nem volt ez túl sok véleménynyilvánítás. Valóban igaz, bérelták azt, hogy az Európol az egyes tagállamoktól nem kap elegendő információt, és hogy vannak olyan tagállamok, amelyek úgy vélik, hogy hogy itt az együttműködés valóban egyenlő partnerek közötti együttműködésre kellene, nem pedig arra van szó, hogy valaki a másik alá dolgozik, de itt ezeket a viszonyokat még nem sikerült igazán tisztázni. Aztán fontos az adatvédelem is, de úgy gondolom elsősorban a véleményünknek a parlamenti felügyelettel, ellenőrzéssel kellene, hogy foglalkozzon. Bronsz úr nagyon helyesen mondta azt, hogy a nemzeti parlamentek jelen pillanatban nem megfelelően tudják ezt ellenőrizni, hiszen nem kapnak megfelelő információkat, és az információ csere sem megoldott, tehát valamennyünknek össze kellene ülnünk, tehát az Európa parlamenti képviselőknek és a tagállami parlamenti képviselőknek, annak érdekében hatékony parlamenti felügyeletet tudjunk biztosítani. Ezt valóban intézményesíteni kell, és nem csak szükség esetén kell üléseket tartani, hanem a szövegemben szeretném azt javasolni, hogy rendszeres ilyen összejövetelekre, megbeszélésekre kerüljön sor. Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan ez logisztikai nehézségeket is felvet, de hát arról is lehet szó, csak egyes tagok és képviselők találkoznának időnként. Köszönöm szépen. Rendben. Akkor tartsuk magunkat az eredeti menetrendhez. Tánasszony véleményét a következő júliusi ülésen, 8-án és 9-én fogjuk megtárgyalni. Én most azt mondom, hogy augusztus végére tűzzük ki a módosítók benyújtását, és a meghallgatás, mint mondtam, az vagy július 8 vagy 9-én kerül sorra, a módosítók benyújtása augusztus végre, záró szavazás pedig szeptember 16 vagy 17-én. Ha most nincs semmi ellenvetés, akkor ez így fogadjuk el. Áttérünk ezzel a következő utolsó napi rendi pontunkra, Tarkovsky úr már kész is áll arra, hogy hozzászóljon, tehát akkor a hármas napi rendi pont következik az egyetértési eljárás alá tartozó jelentésekről szóló szavazásra és a jelentések tartalmára vonatkozó szabályok a címe. A bizottságok konferenciájának, bizottságelnökök konferenciájának elnöke Léne úr jelezte a különböző eljárásokat, az ezekkel kapcsolatban felmerülő problémákat. Nem szeretnék most a kérdés részleteire kitérni, sokkal inkább fontosnak tartom, hogy megadjam az szót az előadónak. Well, Köszönöm. Kedves kollégák, először is köszönöm a módosító indítványokat, és örömmel számolok be arról, hogy a módosító indítványok többségét el tudom fogadni. Főként Andrew Duff módosítói valóban világosabbá teszik a szöveget. A kettes módosítóval kapcsolatban valóban az, hogy itt részletesen kifejtjük, hogy mire gondolunk, így elkerülhetőek a félreértések. Andrew módosítóinak a többsége nem változtatnak a jelentés szellemiségén, hanem csak hogy is fogjam meg ezt, hogy ragadjam meg ezt, világosabbá teszik azt, hogy mire gondolunk. Szívesen elfogadom tehát ezt a módosítót. Galtieri kollega módosítója az egyes bekezdésre vonatkozóan hasonló irányban mutat, ezt is el tudom fogadni, de aztán azt is mondja a következő módosítójában, az ötösben, hogy egy második része is lehet az eljárásnak, a módosítóknak kitett beleegyezés döntését indokolva. Én igazából nem akartam a parlament előjogait úgy megerősíteni, hogy ez esetleg kritikát a hat táptalajt, hogy túl akarunk lépni, vagy át akarunk nyúlni a többi intézményen, ezért próbáltam a lehető legvilágosabb, legrövidebb szöveget elkészíteni. Úgyhogy az Európai Parlament valahogy kifejthesse, hogy miért döntött úgy, ahogy döntött, de hol? Hát a politikai állásfoglalásban van ennek a helye, kedves kollégák. Ez ugyanis az egész eljárást megvilágosítaná, ez volt végső soron a célunk. Tehát elfogadnám az első részt, ezt tisztázó módosító, de politikai megfontolások is szerepeljenek az ajánlásban, ahogy azt az ötös módosítóban mondja Roberto. Ez igazából nehezen elfogadható számomra, hiszen még egyszer mondom, a politikai állásfoglalásban van ennek a helyen. Lássuk a következőt. Andrew 5-ös számot viselő módosítója, ez a tolmácsokra 6-os számot viseli, without prejudice, tehát eh, anélkül, hogy a, akármi sérelmen nélkül, tulajdonképpen ez is elfogadható. Jól lássuk a következőt. A négy hónap, eh, az a hetes módosító, a négy hónapos határidő, ez tulajdonképpen az elnökök értekezletének megfelelő időt adna, ezt is el tudom fogadni. Következő, hetes tolmácsok 8-as számot viselő módosító, szintén, szintén Andrew Duff tollából. Ez is tisztázza a dolgokat jobban, megfogadható 9-es módosító Vitál Moreira tollából. például a where appropriate, tehát ahol lehetséges, vagy ahol ez eh, megfelelően alkalmazható, én nem látom igazán hozzáadott értékét annak, hogy ezt eh, ezzel kiegészítsük a szövegeket. <clears throat> És az, hogy csak egyszer szavazzunk mindenféle módosító nélkül, szerintem ez mm, elmondja, hogy miről van szó, itt nem kell eh, tovább kifejteni. Lássuk a következő morályra módosítót ahol az Unió egy másik intézménye a szerződések alapján kéri a parlament jogágyeshet vagy beleegyezését, egyetértését. Nem igazán értem, hogy miért van erre a plusz megfogalmazásra szükség, hiszen magától értendő ez egyébként is. És végül az utolsó Moreira módosító a nemzetközi megállapodásokról beszél, hogy nem több mint egy évre felül, felfüggesztheti a parlament eh, az illetékes bizottság javaslata alapján az egyetértési eljárást. Azt hiszem a 90-es eh, házszabályról már beszélünk máshol is, tehát ez inkább oda tartozik. Összefoglalva tehát. Andrew módosítóit hajlandó vagyok mintet beépíteni a szövegben. Moreira úr módosítóval kapcsolatban, hogy őszinte legyek, szerintem ezek igazából feleslegesek. Az utolsóra szükség van, de nem itt, hanem a 90-es házszabályban. Igazság szerint és a politikai megfontolásoknak pedig a politikai állásfoglalásban van a helye. Ha nem ezt tennénk, akkor az öngól lenne, hiszen így nem lenne igazából világos, hogy mit akarunk. hiszen az eredeti az egyetértési eljárás úgy lett kitalálva, hogy igen, vagy nemet mondhat a parlament, Persze az indoklás nem elhanyagolandó, de de fontos az, hogy tisztázzuk, hogy a különböző szakbizottságaink milyen alapon mondanak igent vagy nemet. Azt is tudni kell, hogy miről szavazzunk a plenáris alatt. Nem okozna ez semmiféle késést, elérnénk így a célunkat, és ami pedig az indokokat illeti, ezt majd az állásfoglalási indítványban kifejthetjük. És akkor így sem kritikát, sem esetleges kérdőeleket nem kockáztatunk meg. Hogy látom, más nem kér szót akkor nem is kell válaszolni a hozzászólásokra. De mégis. Consent under Rule 81. Egyetértek, ami az egyes pontnál volt, de talán másként kellene fogalmazom. Egyszerű többség kell a döntések bizonyos csoportjainál. Van a szerződésben azonban olyan előírások, amely a szavazásra jogosult képviselők közül, közötti többség eh, szavazását írja csak elő. Nyilvánvalóan a kérdés miért? Hát azért, mert a, a memorandum így írta elő. Azt kell biztosítsuk, hogy a, a döntő jelentőségű kérdésekben ne lehessen egyszerű többséggel az alacsony eh, plenárison való részvétel mellett eh, szavazni néha valóban van bölcs megfogalmazás is ezekben a szabályokban, mint itt is. Úgy hallottuk, ugye, illetve úgy tudjuk, hogy a döntő jelentőségű kérdések például az új tagállam csatlakozására vonatkozó döntés is egyetértek. Egy új tagállam csatlakozása valóban befolyásolhatja a meglévő tagállamokat, pozitívan vagy negatívan. Gondoljanak csak eh, Izland eh, halászati eh, alapjogaira, vagy Törökország lehetnek az egyes tagokra negatív hatások a csatlakozása kapcsolatban, de nem olyan negatív, de a csatlakozó országra vonatkozóan ezek a, az előírások nem lehetnek negatívabbak, gondoljunk csak Horvátországra. A Horvátország teljes választói körének egyet kellett értenie a csatlakozással, a, szav- a horvátoknak azonban csak kétharmada szavazott mégis. Tehát 44%-os volt a részvételi arány, ami azt jelenti, hogy a csatlakozástról 29, valahány százalék szavazta csak meg. A képviselőszavazásra is vannak különböző érvek. A legrosszabb szerintem az az, amely a nemzeti politikai pártok számára végzett munkát teszi lehetővé, és adott esetben ennek a munkának a médiáknak felé való továbbadására, például a BBC-ről, vagy a BBC számára biztosított kérdésfeltevési idők kapcsolatos rendelkezések. A, az EU csatlakozásra vonatkozó népszavazás rendelkezései komplexebbek. Szinte lehetetlen lenne a tagság előnyeiről meggyőzni a horvátokat, de a nemmel való szavazás pénzügyi negatív hatásai igen könnyű érnek bizonyultak. Duff kollega. I thank the... Köszönetet szeretnék mondani az előadónak a bölcs szavakért. Allora, vuole replicare al gra... Erre kíván reagálni az előadó? Bárcsak ilyen szellemben szólnának más jelentések szóló munkához és hozzá. Bronz úrnak válaszolva, ugye meghallgattam ugye az első részét a hozzászólásának, és, és és hát láttam, hogy igen, haza beszél, de a második részét is meghallgatva úgy gondolom, hogy olyasmiről szó esett, ami túlmegy, vagy túlfeszíti a jelentés határait, hiszen a tagállamok saját törvényekkel rendelkeznek, arra vonatkozóan, hogy egy népszavazás, vagy egy népszavazási kérdés és mikor elfogadható, és mikor nem. És úgy gondolom, hogy még a legelvadultabb föderalisták sem akarnák azt, hogy a tagállami alkotmányos szabályokat, törvényeket felülbíráljuk akkor, amikor népszavazásról van szó, például egy uniós tagállam csatlakozására vonatkozóan. Köszönjük szépen, ezzel pedig akkor le is zárjuk ezt az eszmecserét, és akkor meg is határozhatjuk, hogy mikor kívánunk erről szavazni a következő szakbizottsági ülésben júliusban. Tehát nem júniusban, júliusban következő hónapban szavazunk. Ezzel pedig végre is értünk a mai ülésünknek. Holnap tízkor folytatjuk a szakbizottságülést, de előtte nem, most kijavítek, 10 óra 30-kor kezdődik az ülésünk holnap reggel. Nálam még 10 óra szerepel, de 10.30-kor folytatjuk tehát a szülést. Il programma, il programma originale prevedeva le 10 e le 10, ma siccome abbiamo già concluso tre punti. Tehát egy kis eltérés, 10 órára terveztük, de hát most már három napi rendi pontot meg is beszéltünk, ezért holnap 10.30-kor folytatjuk a szakbizottsági ülést, de 9-től a koordinátorok ülésére már előzetesen sor kerül. Tehát ezzel ezt eldöntöttük, akkor holnapi viszontlátásig.